questo, sì. Sì, sì, sì, questo. Ok, l'altro oltre. Sì. Allora, <clears throat> buonasera a tutti. Comin- Jó napot kívánok! Jó, mindenkit üdvözlök! Szakbizottság mai ülésén. Kérem mindenki, készítse elő a szavazókártyát, és tartsa is készenlétben azt, mert hogy ma forgatjuk majd webstreamen is közvetítjük az ülést. Minden hivatalos nyelven folyik tolmácsolás is. Március 31-én lesz lett volna ülésünk, ám ezt töröltük. És ezzel egyből a hármas napi rendi pontunknál is vagyunk. A harmadik, állam, ö, harmadik országoknak nyújtott EU támogatások jövője. Az állásfoglás szerzője Stars képviselő, és a szavazólista szerint el is kezdjük a szavazást. Kezdjünk is hozzá. Egyes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk. Kettes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Három. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Négyes módosító, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk a négyest. Hatos módosító. Megnyitom. Lezárom. Elvetettük. Ötös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elvetettük. Hetes módosító. Megnyitom. Lezárom. Elvetettük. Nyolcas módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Kilenc. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Tízes módosító. Megnyitom. Lezártam. Elfogadtuk. 11. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk szóbeli módosítóval. 12-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. A végszavazás, a teljes állásfoglalás tervezett szövegéről. Megnyitom a végszavazást. Lezárom azt. Elfogadtuk. 15 az egy ellenében, szavazat ellenében. Bocsánat, 16 a szavaztak mellette. Adesso abbiamo il punto 4 dell'ordine del giorno. rendünk négyes pontja. Az EU általános költségvetése hármas szakasz és éves mentesítés. A szavazás előtt a jelentős tevőnek adom meg a szót. Köszönöm. Köszönöm képviselőtársaimnak, hogy hozzárultak ehhez a szavazólistához, nagyon sokat dolgoztam rajta. Nagyon jó lett volna, ha több kompromisszumos módosítót tudok létrehozni, ám a természeténél fogva, ez anyag természeténél fogva nem nagyon lehetett több kompromisszumot létrehozni, mert eléggé széttartóak voltak a módosítók. Néhány, néhány változásról szeretnék azonban tájékoztatást adni a bizottság mentesítési jelentésével kapcsolatosan. Az első a négyes oldalon van, a javasolt blogban való szavazás csak a 44-től 47-ig terjedő módosítókra vonatkozik, mert a 43-osra a néppárt külön szeretne szavazni. Ezen túl hiba is adódott a listán, a negyedik, negyedik oldalon a szóbeli módosítóra vonatkozó javaslatom a 66-os módosító tárgyában mínusz szavazatot kellett volna kapjon, nem úgy, ahogy a szövegben áll. 12. oldalon pedig azt javaslom, hogy a 172-es módosítót is nemmel szavazzuk. És aztán a 16. oldalon a 221-es módosítót visszavonta benyújtója. E szóbeli korrekciókat követően kérem, hogy kezdjük el a szavazást. Elnök úr, mivel olyan hírek haladszottak, hogy a szabadságunk hatáskörén kívül állna a staff regulation módosítója a tisztviselők szabályozására vonatkozóan, ezért például az utazási napokra vonatkozóan, amiben egy évben egyszer jogosultak a tisztviselők, 45 ezer EU tisztviselőről van szó az EU intézményekben. Ez összesen minden évben 18 millió eurót, mil, 80 millió eurót jelent. Nagyon különösek tartom tehát ezen nagy összeg fényében, hogy minden megmozgatnak az érintettek, hogy a mi hatáskörünk alól kivonják ezt a kérdést. A jelentős ezért hálás vagyok, hogy ezt a módosított engedélyezte, és a hatáskörbe esőnek tekinti ezt a témát. Stiles kollégája a szó. Ja, liebe Kollegen, in der Tat hat es... Uh... Kedves kollégák, Valóban utalás történt arra, illetve a jogi szolgálat, a házon belüli jogi szolgálat utalt rá, hogy néhány módosító, amelyet a kollégák benyújtottak, többek között Gressle kolléganő is a sztáffal kapcsolatban nyilvánvalóan nem megengedhető, én ezt nem támogatom, nem így gondolom, mégis kérném azt, hogy kövessük a szavazólistát, hiszen azok a módosítók, amelyek esetleg problematikusak lehetnek a jogi szolgálat számára, itt részben mínuszjelzéssel szerepelnek, vagy pedig részenként szavazunk róluk, és így Gressle asszony kérését figyelembe tudjuk venni, de azok a területek, amelyek problémát okozhatnak a jogi szolgálat számára, mégis mínusszal szerepelnek. Ennek megfelelően azt kérném, hogy kövessük a szavazólistát, és akkor véleményem szerint nem lesz gond a jogi szolgálattal sem. Köszönöm szépen, és köszönöm a kollégáknak is. Allora cominciamo, se siete d'accordo, la, uh, la votazione. No, ha egyetértenek, akkor kezdjük el is a szavazást ezek után. Tehát a mentesítés jóvágyásra vonatkozó javaslat, a bizottság tervővel kapcsolatban a szavazás tárgya. Egyestől négyesig blokkban szavazunk, megnyitom a szavazást, tehát egytől négyig a módosítókat egyben szavazzuk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 5-ös, 6-os módosítóra megnyitom a szavazást. Ó, akkor fogyottá váltak ezek. Nem kell rájuk szavaznunk. Akkor a mentesítéssel kapcsolatos döntésre szavazunk. de először a tervezett vonatkozó szavazást nyitom meg. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 19 mellett szavaztak, senki sem szavazott ellene. Most az oktatás audiovizuális ügynökség mentesítésre vonatkozó szavazást nyitom meg. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Adesso votiamo la decisione nel suo Most az egész anyagról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Chiusa. Lezárom. Voti a favore. 18-an mellette szavaztak, egyen ellene voksoltak. Most a versenyképesség innovációs ügynökség mentesítésről szavazunk, 9-es 10 módosító, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Megnyitom a szavazást az egész mentesítésre. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 19-en mellette, 18-an. Ö, egy, szavaztak egy képviselő tartózkodott. Következő szavazás tárgya az egészségügyi és fogyasztóvédelmi ügynökség mentesítése, a következő 11-12-es módosító, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk, most az egész szövegjavaslatról szavazzunk, megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk. 19 mellette szavazat egy tartózkodott. Most a következőkben a transeurópai közlekedési hálózatokkal foglalkozó végrehajtó ügynökség mentesítése. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Most az egész döntésről szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk 18 az 1 ellenében. Most a kutatási tanács végrehajtó ügynökségének mentesítése a szavazás tárgya. Megnyitom a szavazást. 15-16-os módosítóról lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most a teljes mentesítési javaslatról szavazunk. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk 19-en mellett szavaztak, egy tartózkodott. Most a kutatási végrehajtó ügynökség mentesítéséről van szó. 17-18-as módosító, megnyitom, lezárom, elfogadtuk, most az egész szövegről szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom. 19 mellette szavazott, megint csak egy tartózkodott. Elfogadtuk tehát. Javaslat a számviteli lezárásáról, 19-től 25-ig terjedő módosítók, egyben szavazunk rájuk, megnyitom, lezárom, elfogadtuk. A 25-ös módosítóra szavazunk most, megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. Most a teljes javaslatról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 18 mellett, és szavaztak ketten ellene. A következőkben 43-as módosítóra megnyitom a szavazást. Lezárom. Elvetettük. Egyben szavazzunk a 44-estől a 47-esig terjedő módosítókra megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 50-es módosítóra megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 48-as módosítót mondanak a titkárság részéről. Igen, 48-as. Megítom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 53-as. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 54-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elvetettük. 55-ös módosítóról nyitom meg a szavazást. Lezárom. Elvetettük. 56-os módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 57-es. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 59. Két részben szavazunk. Első rész mellette. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész nyitom meg a szavazást. Lezárom a szavazást. Elvetettük a második részt. 58-as módosító, vagy nem. Hatvanas módosítóról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 62-es módosítóra nyitom meg a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 63. Mellett, szavazást megnyitok rá. Lezárom. Elvetettük. 64-es módosító. Megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 65-ös. Mellette? Ö, szavazásit, bocsátom. Lezárom. Elvetettük. 66-os. A 66-os módosítóról. Tehát 66-osra megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk. Most a szóbeli módosítóról, 66-os, 66-oshoz kapcsolódóan megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 67-es módosító. Megnyitom. chiusa. Lezárom. Elfogadtuk. 68-as. Megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 69-es módosító. 69-es. Megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 70-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 71-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 73-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elvetettük. 72-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. es Megnyitom a szavazást. Nem. 74-75 együtt. Megnyitom rájuk a szavazást. Lezárom. Elvetettük. 77-es módosítóra. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. os Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elvetettük. 78. Megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 79. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 80-as. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 81-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 82-ös módosító megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 83. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 84. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 85. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 86-os módosító. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 87-es. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 88-as módosító. Megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 89-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Kilencvenötös módosítóra nyitom meg a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk következő szavazástárgya a 92-es, vagy nem, 93-as módosító. Megnyitom rá a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 94-es. Megnyitom a szavazást. 92-es részemről kompatibilis, én nyitottam be, illeszkedik a 95-öshöz, amelyet elfogadtunk. Ezért ez jelezni kell a 92-ösre is. 92. Sì. Ha ragione, quindi votiamo sul 92, la votazione aperta. Tehát a 92-esre is megnyitom a szavazást ennek megfelelően. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a 92-est. 94-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 96-os, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 97-es. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 98-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 99-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Százas. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 101-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 102-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 103-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 104-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 105-est visszavonták. 106-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 107-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 108-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 109-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 110-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 112-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Nem, a 111-est visszavonták. Tehát 112-esről megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk. 113. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 114-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 115-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 116-os, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 117-est visszavonták, as megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 119-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 121-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 122-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 123-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 124-es, 125-ös, 126-osról együtt megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 127-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 128-asról megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 129-es, megnyitom a szavazást. lezárom. Elfogadtuk. Száz as megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 134-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 135-ös, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 136-os, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 138-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 137. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 139-es. Megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 140-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 141. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 142-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 143-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 144-es. Megnyitom a szavazást. Bezárom. Elfogadtuk. 145-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 146-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 147-es, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 148-as, megnyitom a szavazást, első részről, lezárom, elfogadtuk. Egyes kompromisszum, megnyitom a szavazást, Lezárom. Elfogadtuk. Most pedig 155-ösről fogunk szavazni. Megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. Szóbeli módosító a 155-ösről. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 156-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 157-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 158-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 159-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Hogyha egyetértenek, a 160 és 163-asokról egyben szavazunk, megnyitom ezt a blokkot, megnyitom erről a szavazást, lezárom. Elfogadtuk. 164-es, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Szeretném e helyt. a 165-ös módosított szóbelivel kiegészíteni a szociáldemokrata frakció nevében. A háttere ennek az a kérdés, hogy, amit már a vitá során is hangoztattunk, hogy mennyiben uh, illeszkedik a staff regulationről szóló módosító a szabályokhoz, és már megfelelő minőségű véleményt alkotott a Juri szakbizottság erről. Mégis szeretnék egy szóbeli módosítóval kiegészíteni, mely véleményem szerint az 50-es módosító hátterét is érinti. Angolul olvasnám föl ezt a szóbeli módosítót. Észleljük, hogy az Európai Unió hírnevét annak a szolgálata ról alkotott közvélemény is hatása van erre a Lisszaboni szerződés lépése óta a rendes eljárás is érvényesül a staff regulation vonatkozásában, és itt az intézményekben dolgozók munkakörülményeit úgy kell módosítani, hogy már érvénytelen hatású kedvezményeket is felszámol, tekintettel oda, hogy drámailag tehát a megfelelő fejlesztési és minőségi politikák kell, hogy erősítsék a szakszolgálat munkáját. Ezt a szubeli módosítót tenném, váltanánk föl a 156-os módosítóval, és ezt a listán is jelölnénk. elnök úr, a szóbeli módosítóval nem értünk egyet ezért azt nem kell engedélyezni. Also ich möchte die Antragstellerin noch mal bitten. Még egyszer meg szeretném kérni a módosítót megfogalmazó kolléganőt, ugyanis összehasonlítottam a két szöveget, és úgy gondolom, hogy nem olyan nagy a különbség. Szemantikai kérdésekről van szó, de ha ellenzi, akkor nem szavazhatunk róla. Igaza van, a végső kísérlet is kudarcot vallott. Rádió, quindi andiamo avanti e votiamo az a véleményem, hogy Gressler asszony ellene van, tehát erről nem szavazhatunk. A módosító a 165-ösről fogunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 167-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 168-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 170-es, két részben, első rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 171-es első rész, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. A harmadik rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 172-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 173-as. Első rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 169-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 174-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 175-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 176-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 177-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 178-as. Hát, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 179-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 180-as első rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Blogban fogunk szavazni a 181-től 187-es módosítókról. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 188-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 189-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 190-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 191-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Blogban fogunk szavazni a 192-estől 194-esig. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 195-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 196-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 197-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 198-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 199-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 200-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 201-es. Mellett, mm, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 203-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 204-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Blogban szavazunk a 206-tól 209-ig, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 210-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 212-es első rész, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Második rész, megnyitom a szavazást. Chiusa. Lezárom. Elutasítottuk. Blogban fogunk szavazni a 214-től a 19-esig. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 220-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 221-est visszavonták, 222-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 223-as. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 224-es. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 225-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 226-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 227-es módosító megnyitom. Lezárom elutasítottuk. Blogban szavazunk a 228-astól a 244-esig, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 245-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 246-os, Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 247-es. Megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 248-as módosítom, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 249-es, megnyitom a szavazást. El, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 250-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 251-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Blogban szavazunk. Nem, mégsem nem tudunk blogban szavazni. 273-as, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 274-es. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 275-ös módosító. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 254-es módosító, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 276-os, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 277-es, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 278-as, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítottuk. 280-as, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítottuk. 279-es, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítottuk. 281-es, első rész, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. Második rész, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 282 és 283 azonosak. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. ös és 86-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 287, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva. 289-es, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadva. 290-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 291-es, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadva. 293-as, megnyitom a szavazást, lezárom, parancsoljon. Szeretném visszavonni a módosítót. Oké. Okay. 294 lo ritira, Quindi emendamento... Tehát a 294-est visszavonták. A 293-asról szavaztunk, azt elfogadtuk. Nem, mégis elutasítottuk elnézést. 295-ös következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettőszázkilencvenhatos. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 297-es, szóbeli módosítóval, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 299-es a következő, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 292-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 300-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 301-es szóbeli módosítóval. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 302-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 303-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 304-es módosító. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. A fejlesztési szakbizottság véleménye. Blogban szavazhatnánk az 1-től a 10-esig. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. A Szociális Ügyekkel Foglalkozó Bizottság esetében itt az 1-től az 5-ösig szavazhatunk blogban, ha jól gondolom. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatos módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. A következő a Fogyasztóvédelmi Szabizottság IMCO blogban egytől a hetesig szavazunk, megnyitom, lezárom, elfogadtuk. Közlekedési Szakbizottság. Itt is blogban szavazunk az 1-től a 11-esig. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Libe szakbizottság 1-től 6 megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kulturális szakbizottság blogban 2-től 5-ig megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Környezetvédelmi Szakbizottság 1-től 14-esig. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. A FET Amblok blogban 1-től 3-asig. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. A FET 5-től 7-ig. Megnyitom. Lezárom elfogadtuk. Regionális szakbizottság 1-től 7 blogban megnyitom, lezárom, elfogadtuk. Aztán a preambulum bekezdések, 26-os, megnyitom, lezárom, elutasítva. 27-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 28-as. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 29-es. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 30-as. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 31-es. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 32-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 33-as. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 34-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 35-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 36-os. Megnyitom a szavazást. Okafogyottá válik. 37-es következik, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 38-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 39-es. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. Blogban szavazunk a 40-től 42 esség megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig az egész állásfoglalásról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk. 21-en mellette, ketten ellene, és nem tartózkodott senki. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, köszönöm a jelentéstevőnek és az összes többi kollégának is. Questo qua, Corte dei Conti? Sì, sì. Eccolo qua. 85. Andiamo? Se siete eh, pronti passiamo all'altro punto, il punto... No, ha készen állnak, akkor a napi rendünk ötös pontjával folytatjuk, mert nem más, mint az Európai Számvőszék különleges jelentése a 2009-es bizottsági mentesítés tárgyában. Ha egyetértenek, akkor kezdjük el a szavazást az 1-től 14-ig terjedő módosítók egy blogban. Megnyitom az 1-től 14-ig a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor a következő módosítók ügyében szavazunk. A Nőjogi Szakbizottság egyes számú módosítója, kettese, tehát egyes kettes együtt, megnyitom, lezárom, Elfogadtuk. Most pedig blogban szavazzunk a 6-tól 8-asig terjedő fammokra. Megnyitom, lezárom a jogbizottság blog szavazását Elfogadtuk ezeket. Fejlesztési szakbizottság módosítói következnek. 7-től 10-ig egy blogban. megnyitom. 12-ig, bocsánat. Megnyitom a blokkra a szavazást, most pedig lezárom. Elfogadtuk. A teljes szövegre végszavazást nyitok meg, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 19-en mellett a szavaztak, egy ellenszavazat, tartózkodás nem volt. Akkor Következő szavazásunk az Európai Fejlesztési Alap mentesítése 2009-re. állásfoglalás tervezetről fogunk egyszerre szavazni. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 20 az egy szavazat arányban. A teljes állásfoglalás tervezetről nyitom meg a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk hasonló arányban, mint az előbb. akkor módosítókat tesszük sorba. Hármas módosítóra nyitom meg a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Négyes. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos. Megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. Ötös módosító. Megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. Hetes. Megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk. Tízes. Megnyitom rá a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Kilenc. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Tizenegyes. Nyitom meg a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 12-es. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 13. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 14. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 15. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 16. Mellette. Ellene. Ö, bocsánat, lezárom. Elfogadtuk. 17. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 18. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 19. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 20-as megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 21. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 22-es megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 23. Megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 24. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 25-ös. Megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 26-os. Megnyitom. Lezárom. Elvetettük. A Fejletési Szakbizottság módosítóira blokkban szavazunk, ha jól tudom. Igen. Ugye mindegyik egy blokkban szavazható. Rendben, akkor megnyitom rájuk a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Még mindig a Fejlesztési Szakbizottság módosítóira szavazunk a második blokk 18A-tól. Meddig is? Az egyes módosítóig tudjuk támogatni a C még, de a részenkénti szavazás esetében Epping úr második módosítójában minuszt adnánk meg. A fejlesztési szakbizottság módosítóit azonban az 1-től a 6-osig támogatjuk, és Epping úr egyes módosítóját szintén. Votiamoli separati, separati. Jó, akkor így részenként szavazunk. Itt külön. 18A. Megnyitom, tehát külön-külön szavazunk. a a 18A. Lezárom. Elfogadtuk. 18B. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 18C. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 18D-nes. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 18 elemér. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 18F. Megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk. Egyes. A C preambulum bekezdésre vonatkozóan megnyitom, lezárom, elfogadtuk. Kettes módosító, a D preambulum ponthoz. Részenként szavazunk. Első rész, megnyitom rá a szavazást, lezárom, elfogadtuk. Második rész, Megnyitom a szavazást. Elvetettük. No, akkor 8-as módosítóra nyitom meg a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Most az egész állásfoglalás tervezetre szavazunk, megnyitom, lezárom. 23 mellette szavaztak, egy ellenszavazat tartózkodás nem volt. Nagyszerű eredmény. Congratulations. Gratulálok a jelentés szerzőjének. Adesso c'è questo, quello dell'altra volta. Adesso abbiamo un... Sì, un attimo, one moment. Volevi intervenire? No? In occasione, eh, per quanto riguarda la proposta del, comitato, il discarico 2009 Comitato Economico... A 2009-es mentesítés a témánk. Sajnos a március 22-i szavazáskor némi zavar lépett fel, mert volt egy módosító, egy szobeli módosító, Reverini kollégától, és erről nem kellett volna szavazni március 22-én, ezért kicsit zűrzavar keletkezett. Sajnos ez már megtörtént, és ezért most teljesítenünk kell, be kell fejeznünk ezt a mentesítést, és korrigálnunk kell ezt a hibát. Sí, gracias, presidente. Sí, la verdad es que he de manifestar mi frustración porque en todos los años que llevo en el Parlamento nunca me había pasado. Rendkívül frusztrál engem ez a kérdés. Évek óta vagyok parlamenti képviselő. Ez az első alkalom, hogy ilyen dolog történik a szavazásnál. Persze értem Rivelini úr eh, bosszúságát is, hisz eh, volt már olyan helyzet, hogy arra kértek, hogy eh, szemet hunjak, egy-egy ilyen helyzet felett. Ám mivel én vagyok a felelős a jövő évi mentesítési jelentésért is, nos, eh, addig rátvihető volna ez, ám úgy gondolom az Olaf részvétele miatt, hiszen az Olaf úgy vélte, hogy probléma volt, No, épp ezért kértem, hogy szalasszuk el a szavazást a plenárisig, hogy megvárjuk az Olaf mit talál ebben az ügyben, és arra reflektálni tudjunk. Úgyhogy ezért kérem képviselőtársamat, vegyük figyelembe a helyzet különlegességét. Azt hiszem, az Olaf támogatni fog bennünket. Nagyon összetett eljárásokról van itt szó, fegyelmi eljárások vagy problémák is felmerülhetnek, több ezer eurós büntetések kiszabása, mely nem, melyet nem vett figyelembe ez a számviteli jelentés. Tehát ez voltak épp azt jelenteti, hogy a költségvetését az intézményeknek nem megfelelően kezelték, irányították. Rivelin úr egy javaslattal élt, talán nem, nem szándékosan, de némi félreértést keltett. Úgyhogy itt a módosítóm az elején, és ezt követően egy magyarázó módosítót, a vezetési hibákat felsoroló, az általam azonosított vezetési hibákat felsoroló módosító, az Olaf pedig elkezdte a vizsgálatot. Ha jól emlékszem, akkor, akkoriban 26 szavazat támogatta, egy szólt ellene, és csak egy tart, tartózkodás volt. Nem akarom megváltoztatni az állásfoglalást, de bizonyos technikai korrekciókra lehetőség van, akár a címet is lehetne módosítani, hiszen most elhalasztás áll a címben, holott valószínűleg elfogadásra kerül. Tehát 26-an mellette szavaztak, egy ellenne, egy tartózkodott. Szerintem tudjuk, hogy mire szavaztunk. Tehát azt kérem, halasszuk el, hogy megvárjuk az Olaf vizsgálatának eredményét, hát ha új információt kapunk, amely a döntéshez szükséges. Kollega asszony. Wir werden jetzt, also wir werden... A mentesítés mellett fogunk szavazni, mégpedig egy nagyon egyszerű okból. 2011. március 13-án az Olaf kapcsolatos eljárás eredményeit a Szociális és Gazdasági Bizottság közölte velünk, ezért módosítókat nyújtottunk be, illetve a jelentéstevő tette ezt meg, mondván, hogy a legközelebbi mentesítésig szeretnénk feldolgozni a történteket. Teljesen mindegy nekem, hogy megadjuk a mentesítést vagy sem, de tekintette az eseményekre, mindkettő megtörténhet, de még hogyha meg is szavazzuk a mentesítést, ez nem jelenti azt, hogy ne foglalkozzunk ezzel a dologgal, és a következő jelentéstevőnek részletesen meg kell vizsgálnia a történteket. Szeretnék azonban utalni arra, hogy úgy tűnik divattá válik az EU intézményeiben, hogy az EU intézményeinek bútorait elárusítják, magánszámlákat állítanak ki erről, másrésztről pedig meg kell néznünk, hogy mi van azokkal a személyekkel, akik ellen eljárás folyt. Fontos beszélnünk arról, hogy mi történik, hogyha a mentesítési eljárás kellős közepén információk jutnak a tudomásunkra, hiszen végeredményben előfordulhat, hogy senkit sem kell már mentesítenünk. Egyre nő azok száma, akiknek nem adjuk meg évente a évről évre a mentesítést, nagyon kell vigyáznunk arra, hogy a mentesítés ne veszítse el jelentőségét. Azt gondolom, hogy tehetjük ezt és azt is, de ez nem jelenti azt, hogy nem kell megvizsgálnunk a kérdéseket. Köszönöm. Sí, quiero recordarle a señora Grisley que no estamos negando Greszle asszony, nem arról van szó, hogy a mentesítést nem szeretnénk megadni, tehát nem arról van szó, hogy ezt elutasítjuk, hanem szeretnénk elhalasztani ebben a helyzetben. Hogyha az OLAF több hónapos vizsgálat után valamilyen eredményre jut, és hadd mondjam el, hogy már szeptember óta foglalkozik ezzel az ügyel, tehát jó jó ideje. Meg kell várnunk, hogy mit mondanak. Nem azt mondom, hogy ne, ne adjunk mentesítést, csak annyit mondok, hogy halasszuk el. Vamos a plantearnos que hay un problema. Yo creo que hay una contradicción fuerte y por lo tanto pido de nuevo. Nos, el kell döntenünk, hogy van-e valamilyen probléma, egy belső ellentmondás vagy paradoxon. Tehát pusztán azt kérem, hogy halasszuk el a mentesítést. Valaki szót kér? Hogyha jól értem, akkor Ajala kolléga asszony azt kéri, hogy halasszuk el a szavazást. Greszne asszony azt szeretné, hogyha ma szavaznánk. Nem kívánja megvárni az elemzéseket. Allora, a questo punto non era chiara la... A questo punto eh, poniamo in eh, votazione la decisione... Nos. Akkor Szavazatra bocsátom ezt a mentesítés a március 22-i módosításokkal. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 13-an szavaztak ellene, 9-en mellette, ketten pedig tartózkodtak. Mára nincs más dolgunk, áprilisban találkozunk, és gratulálunk a jelentéstevőnek.